Eh, az önök tudomására hozzuk, de kérjük, kérem, hogy ezt vegyék, akkor tudomás vegyék. Most átérünk a munkarendünkre. December 5-én elfogadtuk a végleges eh, munkatervet, ez el fogadva, van -e ezzel kapcsolatban esetleg valamilyen hozzászólás? Parancsoljon! Herr Präsident, gemäß... Elnök úr, az eljárási szabályzat 75 cikkének megfelelően minden egyes Hát képviselnek joga van arra, hogy előterjesztéssel éljen a munkarendel kapcsolatban. Október 22-én ez a ház visszautalt egy jelentést eh, a Nőjogi Bizottságnak, ezt a jelentést ott újra tárgyaltuk, eh, és az, ami holnap eh, majd szavazásra kerül, az egy új jelentés. Azonban a szakbizottság a parlament ment tagjainak eh, nem biztosította lehetőséget arra, hogy módosító indítványokkal éljünk, tiltakozással értünk, azonban ezzel nem foglalkoztak mind a mai napig érdemben. A jogi bizottság is megállapította, hogy módosító indítványokat beterjeszthetünk. Megkértük a parlamentet többször, hogy a jogi szolgálat ezzel kapcsolatban állásfoglalással éljen ilyen állásfoglalásra sem került sor. Ezen túlmenően módosító indítványok érkeztek, ezeket lesöpörték az asztaltól. Ez az eljárás mód az Esztrella jelentéssel kapcsolatban teljesen ellentétes az eljárási szabályzattal, és a jogi szolgálat is megerősítette ezt a véleményemet, ahogy egyébként azt előadták a szakbizottságban is, úgyhogy én a, szeretném itt kifejezetten a tiltakozásomat közreadni, hiszen itt egy nagyon kényes kérdésről van szó, valamint ház előtt emberek százai tüntetnek egy jelentés ellen, és ők kifejezésre jutatták, hogy itt olyan ügyről van szó, amelyel megkísérlik a polgároknak az egyik talán legsikeresebb kezdeményezését aláásni. Szeretném tehát a tiltakozásomat kifejezni. Határozottam ezzel az eljárási szabályzatba ütköző eljárás móddal kapcsolatban. Elnök, köszönöm szépen tíz kolléga írt levelet az ügyben, ezt megválaszoltam ezt a levelet, úgyhogy ennyiben az ön kritikája talán valami fajta más megkeresésnek a meg nem válaszolására vonatkozik. Az elnököknek a konferenciája az ön által közre adott kifogásokkal és más kifogásokkal kapcsolatban is állás foglalt és egyhangú döntést hozott. Így került ez a holnapi napirendre ez az ügy. Van-e esetleg további hozzászólás a eljárással, illetőleg a mai napi rendel kapcsolatban. Ha nincs, akkor az eheti ülésnek a napirendjét ebben a formában elfogadatnak tekintjük, akkor áttérünk a közös halászati politikával kapcsolatos vitára. Először a második olvasati ajánlással fogunk foglalkozni. Roduszt asszony, mint előadó, illetékes előadó